Hölgyeim és Uraim, Alessandra Moretti lemondott parlamenti mandátumáról február második hatállyal a házszabály negyedik cipke alapján a parlament ettől a naptól kezdve szabadnak tekinti az ő mandátumát. A Környezetvédelmi Szakbizottság a parlament által elfogadott szöveg